Most következik a szavazat magyarázat a 2010-es költségvetésről Henen kolléga. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor egy időszakban, amikor a nemzeti kormányoknak meg kell csorbítani, szabdalniuk a saját költségvetésüket és a háztartásoknak is, akkor jellemző, hogy azt kellene várni, azt látjuk, hogy az Európai Unió pedig megnöveli a saját költségvetését. Ennek kézzelfogható adózási konzekvenciái lesznek a tagállamokban. 16%-kal fog emelkedni ez az elkövetkezendő évben. Az utóbbi, legutolsó pártkonferenciánkon abban maradtunk, hogy több milliárd eurót kellene megtakarítani. És itt egyetlen egy témára kétszer annyit költünk, mint korábban. Ez ösztönzi a kiadásokat, ez így amit valójában itt teszünk, az emberek zsebében kotorászunk és kivesszük onnan a pénzt, és a bürokráciára költjük. Sokkal hatékonyabban is el lehetne költeni ezt a pénzt, itten olyan, mintha hidegháborúznánk. A fő funkciója a, itt az uniónak az az, hogy a saját tisztviselőit jól ellássa. Köszönöm szépen Henen kollégának Dott kolléganő következő. Frau Kollegin Dotz. Dotz asszony. Köszönöm szépen, szeretném tisztázni, hogy én támogattam a 732-es, 733-as mostókat. Sajnálom, hogy ezek nem nyertek támogatást. Úgy gondolom, hogy a családtámogatási programok nagyon fontosak, és ide nem tartozik az abortusz, illetve a kényszerű sterilizálás. Bizonyos ázsiai országokban már megválasztják a születendő gyermek nevét, nemét. Úgy gondolom, hogy ezt el kell ítélnünk, mégpedig pozitív intézkedésekkel, és az ilyenfajta ö, rendszereket, ilyenfajta intézkedéseket nem szabad támogatni. Köszönöm szépen Dac asszonynak, ez volt tehát a 2010-es általános költségvetésnek a szavazat magyarázata a súrján jelentéssel kapcsolatban. Következik a szavazat. Magyarázat Rojtova asszony lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani azt, hogy csalódott vagyok amiatt, hogy nem sikerült megszavaznunk a fejlesztési segélynyújtást. Úgy gondolom, hogy az európai pénzt nem lehet felhasználni az olyan ö, intézkedésekre, mint az abortusz, vagy a kényszerített sterilizáció, főként például Ázsiában, ahol kikényszerítik az abortuszt, akkor, hogyha a születendő gyermek lány lenne. Ezért emiatt nagyon sok gyermek nem születik meg. Nem lehet az ilyen fajta intézkedésre pénzt küldeni Európából. A szocialisták és a kommunisták blokkolták ma a szavazáskor ezt a fajta garanciát

Tisztelt elnök úr! miközben különböző intézmények, különböző programok, amelyek politikai szempontból domináns irányba hatnak a kommunikáció, oktatás, nevelése a lakosságnak, több milliárd eurót kaptak, ugyanakkor egy mű, mű intézkedéssel a tejgazdaságok, tejgazdálkodóktól megvontuk a pénzet. A 812-es és a 70-es módosítókat terjesztették elő. A 812-es lehet, hogy a ö, tanács támogatta 300 millió euróra, a 70-esnek pedig a 600 millió volt. A 70-eset kellett volna először megszavaztatni, és így lett volna világosabb a szöveg. Egyébként a 61-es pontja a házapálynak is azt mondja, hogy ha egymás kizáró módosítók ugyanarra a szövegrészre vonatkoznak, azt kell először megszavazni, amelyik leginkább eltér az eredeti szövegtől a jelentéstevő azt mondta, egy informális szabályra hivatkozott, de a hivatalos szabályzatnak van prioritása szemben az informális szabályzattal, és ezzel az eljárással intéztük el, intézték el, hogy a másodikat rész a 600 milliós támogatást leszavazzák. Köszönöm szépen! Most a Manka jelentés szavazatmagyarázata következik 2010-es általános költségtervezet. Pinkjevics Jute asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Annyit mondanék, hogy a 2010-es költségvetés tervezetet megszavaztam, mivel vannak olyan pénzeszközök ebben, amelyekkel a a tagországok polgárainak helyzetén könnyíthetünk olyanokén, akik a pénzügyi és gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerültek. Ez nagyon fontos, mivel ezzel az emberek szociális szükségleteire is odafigyelünk. Ezen túlmenően azért is igennel szavaztam, mivel vannak olyan alapok, amelyek a munkai megtartás és munkai teremtést segítik elő. Nagyon fontos az, hogy a tejágazatot támogassuk többet is adhattunk volna, ahogy a szociáldemokraták javasolták, de minden esetre jó, hogy vannak egyáltalán ilyen alapok. Köszönöm szépen, kolléganő. Van Dalen kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szavaztam a költségvetés ellen, mert minden posztot emeltek, pedig minden tagállamban küzdenek a csökkenő bevételekkel, és Európában pedig mi több pénzt adunk ki. Hát ezt nem értem. Azért is ezzel ellen szavaztam, mert most már tudjuk, hogy minden parlamenti képviselőnek 240 euró áll rendelkezésére, hogy kifizesse ebből a telefon költségét, és ez mind a fizetése mellett. Így ez azt jelenti, hogy igazából mindenki egy Bianco csekket kap, olyan, mint hogyha a télapó adná ezt. Hogyha a parlament magát komolyan veszi, akkor ezzel a fajta gyakorlattal le kell állni. Ezért szavaztam a költségvetés ellen, és úgy gondolom, hogy át kellene térni önkéntesen ennek a 242 eurónak az ellenőrzését. Vielen Dank, Herr Kollege

Jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem lenne a tejszektorral kapcsolatban. Először is üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság most már sokkal gyorsabban fog reagálni a tejszektorban tapasztalható zavarokra, és örülök annak is, hogy közösen sikerült egy európai közös támogatást kialakítani a tejtermelők számára, és harmadik sorban, és mivel nem minden a pénz, most már ki kell használnunk az időt arra, hogy a tejkótákat elő, tejkóták kifutását előkészítsük, ezért a politika, illetve a szakemberek között párbeszédre kell, hogy, kell sorolj, hogy sor kerüljön, hiszen tudnunk kell, hogy mi lesz majd a tejszoktorral 2015 után, hiszen ezt mi nem tudjuk, és eh, szerintem itt van a fő probléma véleményem szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen jár kollégának, Rojtova asszony kért szót. Podporuji rozšíření působnosti článku 100. Köszönöm szépen. A, 176-os cikknek a kiterjesztése a tejtermékekre vonatkozóan nagyon fontos, ezen tudnánk reagálni méghozzá rugalmasan a piac változásokra. És ez persze valamennyire érinteni a versenyt is, de nekem problémám van a kvóta visszavásárlással. Ez nagyon megterhelné a tagállamoknak a költségvetését, és nem minden tagállamnak vannak azonos lehetőségei, hogy ilyen intézkedéseket megfinanszírozzanak. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kifoghatni a gazdálkodóknak a versenyképességére a tagállamainkban, és magát az egész versenyt is befolyásolja. Én így a cseh szempontjából én jobban szeretnénk, hogyha az Európai Uniós költségvetésből finanszíroznánk a kvótákat, hogy mindenkinek azonos lehetőségei legyenek, ezért tartózkodtam. Köszönöm szépen, Sikiászki úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Néhány hónappal ezelőtt intenzív vita a mezőgazdasági szakbizottságban az Európai Parlamentben, és nagyon sok tiltakozást hallhattunk az európai országoktól, és azt szeretnénk, hogyha a tejtermelőket támogatnák de kiderült, hogy ez nem elegendő, nagy veszteségeket értek el, sokaknak már fel kell adniuk a tejüzemüket. Miért kellett ennek így történnie? Az Európai Bizottság miért reagált ennyire későn? Nem jelenti -e esetleg ez az, hogy nincsen rendes piaci ellenőrzés? Lehet, hogy nem megfelelően működik a piac az Európai Unióban? Hiszen néhány hónappal ezelőtt már beszéltünk erről a problémáról, Igazából ez egy megkésett reakció, és sokkal költségesebb is így. A jövő számára tehát le kell vonnunk a tanulságot, hosszú távon kell gondolkodnunk, gondolkodnunk ebben a nagyon munkaigényes, költséges szektorban, mint a tájszektor. Köszönöm szépen Szikieszki kollégának. Két további szavazatmagyarázat lesz még. Mindkét kollégánál új tagokról van szó. Szeretnék arra utalni, hogy a 170-es cikk értelmében a szavazatmagyarázatokat nem lehet már akkor igényelni, amikor már megkezdtük a szavazatmagyarázatot az adott jelentésről. Most kivételesen megengedem ezt, de szeretném a szolgálatokat arra kérni, hogy a frakciókat emlékeztessék erre a szabályra, mert nagyon fontos az, hogy hogy megfelelő sorrendben haladjon a szavazatmagyarázat. Kelly úr kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy én is örülök, hogy végül is a tejágazatra vonatkozó költségvetési részt elfogadtuk. Ez egy reagálás mindenképpen de jobb lett volna, hogyha több pénz lett volna erre az ágazat számára, és ezzel javasoltuk volna a jövő lehetőségeit. Másodikként pedig szeretnék rámondani, hogy az angol tolmácsolásban mai napon több hiba is volt, és Buzek úr azt mondta, hogy ez előfordulhat, mert ő túl gyorsan beszélt. Ez nem attól függ, senkit sem kívánok hibáztatni, de az, hogy 44 helyett 445 hangzott el, 9 helyett 8, és így tovább. Ez eh, nyilvánvaló, hogy ezzel a kérdéssel a jövőben foglalkozni kell, és természetesen még az is probléma volt, hogy a képernyő sem igazán működött. Igaz, hogy emberi és elektronikai hibák is vannak. Köszönöm szépen Kelly úrnak. Kalinowski kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! két módosítót a közös piacszervezésnél megszavaztam, habár kételkedek a büntetések új büntetések kiszámításának új módjában. Áprilistól lesz az érvényes, és hogyha ez visszamenőlegesen is érvényes, akkor az, az elég érdekes lesz. De hát minden esetre megszavaztam ezt, megszavaztam ezt a támogatást a tejtermelők számára is. Ez reményt ad arra, hogy a tejtermelők talán már túljutottak a nehezén. Szeretném persze is feltenni a kérdést, hogy mi lesz majd az Európai Unióban a tejtermelőkkel a jövőben. Nagyon fontos az, hogy a kvóták jövőjét megbeszéljük. Különböző javaslatok jelentek meg. Volt egy olyan javaslat, hogy 2015-től szüntessék meg a kvótákat, de van egy olyan új javaslat is, amely a keresletet venni figyelembe. Köszönöm szépen. Ezáltal lezártuk ezt a szavazat magyarázatot. Most pedig Hengen úr kapja meg az Európai Külügyi Szolgálat létrehozás jelentésről. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr nyilvánvaló, hogy minden érzékszervünket lehet manipulálni, hogyha rossz szándék uralkodik. De úgy tűnik, hogy a kartéziánusi környezetben vagyunk. hogy az Európai Unió a demokráciai, az igazság, az egyenlőség mellett áll ki. De ugyanakkor a valóságos helyzetben mit jelent az Európai Unió? Elszigeteljük Tajvant, és Castro elleni rendszert támogatjuk Kubában. Tehát, hogyha a, és a Hamas által uralt Palesztina van itt körül mellettünk. Itt a tényleges magatartása az intézményeknek nagyon fontos. Egyszerűen kritikus a helyzete az uniónak, mert ugyanazokat a standardeket kellene alkalmazni saját magunkra is hogyha úgy látjuk, hogy valami rossz irányba megy, akár kívül, kül, külső területen, akár belül, a demokratikus akaratot kellene szem előtt tartanunk. Köszönöm szépen Hennen kollégának. Kemál úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy senki sem kételkedik abban, hogy a demokráciát elő kell segíteni a világban, az Európai Uniónak is, az Európai Unión belül is azonban. Hogyha visszatnézünk a történelemre, illetve a történelem tanulságaira, azt láthatjuk, hogy az USA is próbálja a demokráciát elősegíteni, de mi van az USA-ban, mi van a fekete amerikaiakkal? Nagy-Britániában is azt mondtuk, hogy terjesszük el a demokráciát. És nézzük meg, hogy mit tesz az Európai Unió. Az Európai Unió a demokráciáról beszél, és Henen kollégám már nagyon sok részletet adott arról, hogy mennyire álszent dolog ez. De, de emlékezzünk egy dologra, hogyha a demokrácia elterjesztéséről beszélünk, akkor gondoljunk a saját házunk tájára, hiszen a franciák és a hollandok nemet mondtak a, a alkotmányos ö, szerződésre, de erre ö, ezt is figyelme kívül hagytuk, és amikor az írek nem szavaztak, ö, akkor azt mondtuk, hogy mi akarjuk a demokráciát, de csak akkor, hogyha megfelel. Úgy gondolom, hogy ezen el kellene gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor ezennel lezárjuk a szavazatmagyarázatot. A külkapcsolatokat illetően a brok jelentés következik, és Henen úr kért ismételten szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételten azt találtam, hogy a Lisszaboni szerződés még egyenlen nincsen hatályban, technikailag nem lép el Minden egyes cikké arra épül, hogy majd ez, hogy ez működik, de ez még nincsen hatályban, tehát itt azért mégiscsak valami gyanús történik. Hogyha megnézzük, a, az ír népszavazás ugye volt meg a háttérben, és fontos, hogy legyenek egyetlen Európai Uniós diplomácia legyen, de egyelőre nem, nincsen erről szó, mert ilyen politika még nincsen az egész világon Európai Uniós nagykövetekről beszélünk, de ezt, itt azt próbáljuk ö, ö, szabályozni, ami már a gyakorlat hosszú évek óta. Teljesen mindegy, de hogy mi van, de még hosszú évek óta ez a gyakorlat. Ez az európai ö, politika, és elkerülhetetlen. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Köszönöm, Hennem kolléga. Ez volt az egyetlen szavazatmagyarázat a Brock jelentéshez kapcsolódóan. Térjünk rá a transatlanti, eh, transatlanti gazdasági tanács előkészítésére, az EU-s a csúcs találkozó előkészítésére. Kettő szavazatmagyarázat van. Az egyik Balcsitis kolléga, remélem jól ejtettem a nevét. Tessék. Thank you. Nagyon köszönöm, elnök úr. Ezt az állásfoglalás indítványt támogattam, mivel ez nagy jelentőséget tulajdonít az EU-sa csúcs találkozónak. A g 20 ülésén nagyon sok ígéretet hallhattunk, amelyeket nagyon nehéz betartani. Az USA és az ENSZ vezető szerepet kell, hogy vállaljon a G20-as kötelezettségvállalások végrehajtása területén. Éppen ezért jobb és hatékonyabb koordinációra van szükség az intézkedések területén, amit az EU-sa csúcs találkozón fogadunk el. stratégiai partnerség is fontos szerepet játszik. Remélem, hogy a bizottság komolyan veszi az Európai Parlament ezen kérését. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Bácsitis kollégának. A mai szavazatmagyarázat zárását Kamal kolléga teszi meg. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, és köszönöm a tolmácsoknak is, kitűnő munkát végeznek. Egyetértünk, abban, hogy milyen fontosak az EU-USA kapcsolatok. Mindannyian üdvözöljük ezt a csúcs találkozót, és a transatlanti gazdasági tanács és más szinten meghozott döntéseket is ezen összefüggésben. Nagyon fontos azonban, hogy felismerjük azt, hogy az egész világ ö, nagy szemekkel figyeli ezt a találkozót, nem csak EU-s szinten, hanem az USA kormánya is. Az egyik legjobb út a gazdaságélénkítésre a válság sújtotta időkben, annak biztosítása, hogy a nyílt szabadkereskedelemről beszéljük, tényleg be is tartsuk ezt. A közös mezőgazdasági politikát is végre kell hajtani. Nem szabad azonban, hogy a protekcionizmust túl erősítsük. Ha megnézzük az Obama kormányt és a kínai gumiabroncs behozatalra kivetett vámokat. Nos, itt lenne az ideje, hogy tényleg visszatérjünk a nyílt kereskedelemhez, annak érdekében, hogy élénkítsük a világkereskedelmet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mindazoknak, akik idáig itt maradtak velünk, jó étvágyat kívánok, megszakítom az ülést 15 óráig. So.